Ladies and gentlemen, good morning everybody. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Úgy látom, hogy a szakbizottságnak nincs itt még minden tagja a kezdeteknél, de biztos vagyok benne, hogy pár percen belül mindenki megjelenik. Üdvözlök mindenkit! Először is a kijelölt biztost, Moedas urat szeretném üdvözölni. Jean-Claude Juncker döntése alapján az ő területe a kutatás, a tudomány és az innováció. Emlékeztetném önöket, hogy a kutatási és innovációs politikáért felelős szakbizottságok, ezek foglalkoznak a tudományjal és a technológiával is, illetve a kutatási eredmények terjesztésével jelen van ezen a meghallgatáson. A mi prioritásaink, a mi vizsgálódási területeink pontosan megegyeznek a következő évre kijelölt biztos munkálkodásának területével. Az ITRE bizottság tagjai jelen vannak, illetve valószínűleg más szakbizottságok tagjai is. Üdvözlöm az európai társadalmat képviselőket ebben a teremben, Gondolok most az újságírókra, a civil szervezetek képviselőire, a kis- és középvállalkozások képviselőire, a tudományos világ, az innováció világa, illetve az egyetemek képviselőit is üdvözlöm, illetve mindenkit, aki nyomon követi figyelmével ezt a meghallgatást, amelyet egyébként élőben követhetnek az érdeklődők az Európai Parlament internetes oldalán. Kedves barátaim, pontosan tudjuk, hogy a válságból való kilábalás stratégiája talán a legfontosabb építőkövön alapul, vagyis az innováción, és ezért megpróbáljuk ezt az ügyet előmozdítani. Sok éve dolgozunk ezen, már csak azért is, mert ebben a szakbizottságban a világ legnagyobb célzott keretprogramjával foglalkozunk. A nyolcadik keretprogram, eh, ami ma érvényben van, illetve a Horizont 2020-as keretprogram, ez a legnagyobb eh, kutatási és innovációs program a világon, de ezzel nem elégedünk meg. Az innováció és a technológia területén mindig szeretnénk eh, összefogni azokat az erőfeszítéseket és ügyeket, amelyek a tudás háromszöget képviselik. Ez a háromszög a kutatás, az innováció és az oktatás háromszöge. Erről szól majd a meghallgatásunk is, illetve Majdás úr tárcája a következő öt évben ezt a feladatot készül betölteni. Kezdjük meg a meghallgatást, és most szeretném emlékeztetni önöket néhány fontos dologra. A bizottság jóváhagyására irányuló iránymutatása 16. mellékletben kimondja, hogy két kérdésre kell választ kapni. Megfelelően képzette a jelölt a bizottsági tagságra, illetve hogy rendelkezik-e azzal a kvalifikációval, azzal a tudással, amely ahhoz szükséges, hogy a rászabott feladatokat ellássa. A kijelölt biztos írásban válaszolt már az előkészítő kérdőívre. Összesen öt kérdést tartalmazott ez a kérdőív. Ezt egyébként minden biztos jelöltnek feltesszük ezt a kérdéssort önök előtt ott van ez a kérdéssor, vagy az interneten meg lehetett találni. Majdas úrnak az küldetéséről szóló megbízási levél és önök elé került, illetve a Júri Bizottságnak a nyilatkozata egy levél formájában, amely arra vonatkozik, hogy a pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó nyilatkozatot megvizsgálták, és eh, helytállónak találták. Illetve ezeket a kérdéseket minden nyelven megtalálhatják a dokumentumtárban. Hogyan is fogunk eljárni? Először a biztos kap 15 percet eh, expozéjára, illetve a végén majd eh, záró megjegyzéseket is tehet. 45 kérdést tehetnek fel a képviselők, egyfajta pingpong elv alapján, tehát kérdés-válasz formájában tartjuk majd ezt a meghallgatást. Egy percben lehet kérdezni, két percben válaszolni. Először a frakció képviseletében teszik fel majd a képviselők a kérdéseiket. És még azt is el kell mondanom, hogy 23 nyelven zajlik a tolmácsolás, mindenki használhatja a hazájának hivatalos nyelvét. Kérem, hogy mindenki tartsa az időket, az időkorlátozásokat. Tegnap így jártunk el, és kiváló munkát végeztünk. Egyébként videón is rögzítésre kerül ez a meghallgatás, és az Európai Parlament internetes oldalán majd lehet ezt tanulmányozni utólag is. Most szeretném megkezdeni a meghallgatást. Ha megengedik, megadnám a szót a biztos jelöltnek. 15 percben tarthatja meg bevezetőt.